a javaslatot. A következő szavazás eh, határozati javaslat eh, Agierdas Szemeta Európai Bizottság tagjával történő kinevezésének a jóváhagyása. Szeretnék emlékeztetni arra, eh, Szeretnék tehát emlékeztetni arra, hogy Szemeta úr felváltja előző kollégáját, aki elhagyta a bizottságot, mert nagyon fontos hivatal tölt be saját hazájában amihez ezúton is sok sikert kívánok neki. Tehát most szavazunk a határi javaslatról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárhatom a szavazást. Igen, lezárom a szavazást. 461-en szavaztak, 347-en igennel, 47-en nemmel, és 67-en tartózkodtak. Ezzel ezt a javaslatot jóvá hagytuk, elfogadtuk és gratulálunk az új biztosnak. A következő határozati javaslat Pavel Szamecki, Európai Bizottság tagjával történő kinevezésének a jóváhagyása. Danuta Hübner asszonyt váltja fel, kolléganőnk kohézióért és a regionális politikáért felelős biztos volt, és jó emlékezetünkben megőrizzük őt. Elektronikusan szavazunk, tehát Hübner asszony utódjáról megnyitom a szavazást, Pavel Szamecki. Kérdezem, hogy mindenki leadta-e a szavazatát? Igen, akkor lezárom a szavazást. 474-en adták le a szavazatukat, 360 igen, 80 nem szavazat született, 34-en tartózkodtak. Ezzel a határozati javaslatot elfogadtuk, és gratulálunk Szavecki úrnak. Következő határozati javaslat, amivel jóvá hagyjuk Karel de, Köcht úrnak az Európai Bizottság Eh, tagjával történő kinevezését. Louis Michelt fogja őt felváltani, aki eh, parlament tagja lett. Tehát szavazunk erről a határozati javaslatról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 472-en szavaztak, 385 igen, 53 nem, 34 tartózkodás az eredmény. Ezzel jóváltuk a javaslatot, és gratulálunk az új biztosnak, Karel Defeksnek. Most pedig egy fél órá rendelkezésünkre az egypercesek számára. Borzasztó hosszú a listája azoknak, akik szeretnének szólni. Ez is azt jelzi, hogy nagyon nagy aktivitás, aktivitással kezdi meg a parlament a munkáját. Sajnos nem tudok mindenkinek szót adni, aki szeretne hozzászólni, mert legalább másfél órára lenne szükség, hogyha mind a száz hozzászólás igénynek eleget tennénk, és csak 30 percünk van. Kelly úr.